rendel. A hétfői rendel kapcsolatban nincsenek változások. Kedden a zöldek tanács és bizottsági ö, nyilatkozatot kért a gazdasági válság vonatkozásában, nevezetesen, hogy a holnapi napi rendre kerüljön fel ez a téma délután három órakor. Úgyhogy most a zöldekhez eh, szeretnék fordulni. Kérem, hogy eh, Rebecca Harmsnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, ezt megpróbáltok a frakció elnökök között is rövid időn belül egy, egyeztetni, hogy a parlament a brüsszeli szomorú hétvége után a válsággal kapcsolatos vitából nem szállhat ki egyszerűen, és nem is várhatunk arra, hogy csütörtökön talán tájékoztatást kapunk, vagy éppenséggel nem. Tehát most sürgősen közbe kell avatkoznunk számomra, és én egész hétvégén Brüsszelben voltam, és megpróbáltam a döntési folyamatnak minden egyes fázisát nyomon követni, tehát számomra eh, úgy tűnik, hogy 14 hónapos halasztás után sorra került a csúcs, és mégsem volt képes arra 14 napos gondolkodás után sem, hogy alapvető döntéseket hozzon meg. Minél tovább halad az idő, egyre jobban megmutatkozik az, hogy képtelenek vagyunk megállapodni, és minél mélyebb a válság, és minél mélyebben elemezzük a válságot, annál jobban mélyül a állam és kormányfők közötti politikai krízis is a politikai csúpo, pu, ö, csúcson. A parlament álláspontja világos, és úgy gondolom, hogy a polgárokkal szemben fontos megmutatni ezt az álláspontot, és újra és újra elismételni. Az európai gazdasági kormányzást befolyásolja ez a csúcs, éppen ezért azt gondolom, hogy holnap egy sürgősségi vita keretében délután még egyszer a csúcs előtt vitatkoznunk el erről. Köszönöm. Schulz. Az elnök közbeszól. Köszönöm szépen. Parancsoljon. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak csütörtökön tudjuk meg, hogy mi lett a végeredmény. Remélhetőleg ezt meg tudjuk majd csütörtökön, amikor már véget ért a csúcs, hanem még egyszer a parlamentnek a véleményét kinyilvánítsuk. Én azt javasolnám, hogy ebben a szellemben járjunk el, ezzel pedig időt tudunk megtakarítani. Tehát a frakcióknak a szónokai, szóvivői szóljanak, hogy miről van itt szó, és egy világos üzenetet küldjenek innen a parlamentből a tanácsnak. Ebben az értelemben támogatom ezt a javaslatot. Köszönöm. Rozumiem, więc ten wniosek jest teraz jasny. Köszönöm. Úgyhogy ez teljesen világos, egyértelmű volt a kérés, hogy a politikai ö, frakciók ö, is hozzászólhassanak, és aztán majd jön a tanács, illetve a bizottság. Van-e valaki, aki ellene szólna? ennek a módosító javaslatnak. Nem látok senkit. Úgyhogy akkor szavazásra bocsátom. Ki van mellette? A zöldek kérésének. Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hölgyeim és uraim! Ez pedig azt jelenti, hogy módosítanunk kell a holnapi napi rendünket, kicsit átcsoportosítjuk a témákat, és ezt a vitát három órakor fogjuk lefolytatni holnap. Ez 45 percet vesz majd igénybe, úgyhogy az összes többi téma 45 perccel későbbre csúszik. Úgyhogy tulajdonképpen idő szempontjából a nagy változás nem lesz, de ez azt jelenti, hogy holnap délután és este a különböző témakörök körülbelül 45 perccel később kerülnek sorra, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Ami szerdát és csütörtököt illeti, a frakciók nem kértek változtatást a napirendben, és ez azt jelenti, hogy akkor így rendben van az eheti napirend, és már kezdhetjük is az első téma megvitatását, ez pedig Kósa úr jelentése, ami nem más, mint a fogyatékossággal élő személyek mobilitása és befogadása. Kedves barátaink! Két percet szeretnék kérni, mert vannak kollégák, akik kimennek a teremből, úgyhogy várnunk kell kettő percet. Yeah, yeah, E, Luling asszony, parancsoljon. Yeah. Monsieur le Elnök úr, a keddi napi rendről szeretnék szólni. A napi renden van egy szóbeli kérdés az anyaságra vonatkozó irányelvről. Nagyon meg vagyok lepve, mert az első olvasatban elfogadtuk a jelentésünket, és folyik az együttdöntési eljárás. Az együttdöntési eljárás során nem teszünk fel a tanácsnak kérdéseket az elfogadott jelentés vonatkozásában. Én úgy gondolom, hogy ennek a szóbeli kérdésnek nem kell a napirenden szerepelni, mert egyébként úgy csinálunk, minthogyha az együttdöntési folyamatról és a Lisszaboni szerződésről semmit nem értenénk. Ezt a benyomást keltjük a tanácsban. Köszönöm szépen, Luling asszony. Köszönöm ezt a megjegyzést. Meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. A döntés